So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dem Kedves kollégák, a szavazási maraton után, ma délelőtti szavazási maraton után most megyünk tovább a napi rendünkben, és egy meghallgatás következik, aminek a kapcsán szeretném dr. Mark Sprengert üdvözölni. Köszöntöm Önt itt a Környezetvédelmi egészségügyi és élelmiszer biztonsági szakbizottságban. Nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk. Ugyanis a parlament és a szakbizottság tagjai ilyen módon eszmét tudnak cserélni önnel. A beszélgetés után pedig írunk majd egy levelet önről, egy ajánlást. Örülök annak is, hogy köszönhetem Minerva Majori professzorasszonyt, aki korábban itt volt parlamenti képviselő, és Seresz professzort is köszöntöm. Mind a ketten ők minket képviselnek a Management Boardban. Üdvözlöm Önöket ismét itt a parlamentben. Emellett köszöntöm Rapcsik professzort, aki jelenleg a igazgató tanács elnöke, és Ektály professzort is üdvözlöm, aki az átmeneti időszakban volt igazgató. Jakab Zsuzsannát, akit nagyon jól ismerünk, aki itt is volt nálunk a szakbizottságban köszöntöm, és még két munkatársa is itt van, akiket szintén szeretnék itt a szakbizottságunkban üdvözölni. Mark eh, Sprenger úr urat március 19-én jelölték. az ECDC Stockholmi ügynökség vezetőjévé nem ismeretlen ön az ECDC-nél, hiszen korábban a Management Board vezetője volt, most csak egyik oldalról átment a másikra, mondhatjuk a foci hasonlattal jobbra, vagy félidői váltás után, átment a másik oldalra. Korábban pedig Hollandiában a Nemzeti Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet vezetője volt, és ott évekig foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. A szakbizottságunk nagyon nagy figyelmet fordít a közegészségügyi kérdéseknek, hiszen ez hozzá tartozik a feladatainkhoz, és nagyon lelkes, elkötelezett kollégáink vannak, akik nem csak környezetvédelmi, hanem közegészségügyi kérdésekkel is foglalkoznak és figyelemmel kísérjük az ECDC, ECDC és a bizottság tevékenységét az egészségpolitika területén. A kollégáim megkérdezik majd, ami a szívükön fekszik. Az Európai Ügynökség egy multinacionális környezetben dolgozik, több ország képviselőit kell önnek motiválnia, hiszen együtt dolgoznak. Stockholmban működnek, és ennek kapcsán az is érdekelne minket, hogy a munkatársak hogyan tudnak beilleszkedni, vannak-e problémáik, a H1N1-től eh, kezdve a tuberkulózisig eh, sok mindenről fogják kérdezni önt a kollégák. Ezek után pedig engedje meg, hogy átadjam önnek a szót, és kérem, tartsa meg előadását. Members of this committee, it's really great. Köszöntöm Önöket, nagy öröm és, lehet, és megtiszteltetés számomra, hogy szolgatok önökhöz. Tudom, hogy Jakab Zsuzsanna, az ECDC alapító igazgatója nagyra értékelte az önök segítségét, amikor az ECDC még a gyermekkorát élte. Remélem, hogy önök továbbra is szeretik majd az ECDC-t, most, amikor kamasz korba lép. A kamaszkor lehet nagyon nehéz időszak is, de ugyanakkor egy nagyon élénk és jó korszak. Ez emlékszem még, amikor a gyerekeink kamaszok voltak. Örömmel meghallgatom majd az önök bölcs tanácsát, és válaszolok a kérdéseikre néhány perc múlva. De most először engedjenek meg, hogy röviden beszámoljak egy-két az ECDC-vel kapcsolatos tervemről és magamról. A Maastrichti Egyetemen Voltam orvostan hallgató, és itt ismerkedtem meg az egészséget mindenkinek a Health for All koncepciójával. Ez formálta a közegészségügyről alkotott nézeteimet. Később mikrobiológiára szakosodtam, és az influenza epidemiológiájáról írtam a PhD-met. Igen, influenza nagyon érdekes az EU egészségpolitikájával kb. 20 évvel ezelőtt kezdtem foglalkozni, amikor eh, kineveztek a Holland Közegészségügyi Intézet eh, fertőző betegségek eh, járványtala vezetőjének. Azon lelkes szakemberek egyike voltam, akik támogatták a bizottságot abban, hogy egész Európában hozzák létre nemzeti járványügyi közegészségügyi intézetek hálózatát. Megpróbáltunk olyan betegségekkel kapcsolatban, mint a tuberkulózis, az AIDS, HIV, a hepatitis és a légiós betegség, tehát ezekről a fertőző betegségekről gyűjtettünk adatokat. És a 90-es években segítettem demonstrálni azt, hogy milyen nagy értéke van annak, hogyha az EU együttműködik a fertőző betegségek elleni küzdelemben. A felső vezetőként 7 évvel ezelőtt kezdtem dolgozni, amikor is a Holland Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet vezégazgatója lettem. 1500-an dolgoztak itt, az éves költségvetésünk több mint 300 millió euró volt miután 7 évig vezettem az intézetet, elmondhatom, hogy elég jól ismerem a közegészségügyet, és tudom, hogy kell vezetni egy nagy, komplex szervezetet. Egy komplex, tehát politikailag is összetett környezetben. Az ECDC-t is elég jól ismerem, különösen azt, hogy a az érintetek, a stakeholderek milyen eltérő és nagyon magas elvárásokat támasztanak felé. Két évvel ezelőttig a Management Board igazgatója voltam, így akkor is vezettem a központot, amikor a stratégiai irányultságát határoztuk meg. Az eh, elmúlt hónapban abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a központ menedzsment bordja megválasztotta az ECDC vezetőjébe. A következő évek kulcsfontosságúak lesznek az ECDC számára. Nagyon örülök annak, hogy egy olyan központot öröklök, ahol kiváló, nagyon motivált munkatársak dolgoznak, akiknek kitűnő a tudományos hírnevük. Az eredményeket szeretném konszolidálni, és azután megnézzük, hogy hogyan tudunk még tovább lépni és tovább javulni. Nem tervezek semmilyen azonnali változtatást a központ tudományos prioritásaival kapcsolatban, amelyekről Jakab Zsuzsanna számolt be önöknek még szeptemberben. A legfontosabb eh, kihívások, eh, amelyekkel az ECDC szembesül, továbbra is a következők lesznek antibiotikum elleni ellenállás, AIDS, HIV, tuberkulózis, új betegségek, klímaváltozás, és természetesen az influenza. Hogyha előre tekintünk, most szeretném a figyelmemet három több területet is érintő vezetőkkel kapcsolatos kihívásra koncentrálni. Először is biztosítani kell, hogy az ECDC által adott szakértői tanács tudományosan kiváló. Másodszorban a legfontosabb partneri kapcsolatokat tovább akarjuk fejleszteni és erős, és erősíteni, és végül az ECDC teljesítményét, mint EU ügynökség teljesítményét kell biztosítani. Foglalkozunk először a tudományos kiválóság kérdésével. Azt akarom, hogy az ECDC az első szervezet legyen, ami bárkinek eszébe jut, hogyha a fertőző betegségek kapcsolatban van szüksége szakértői tanácsra. Száz százalékig biztosítani akarom azt, hogy független bizonyítékon alapuló tanácsot adjon az ügynökség a legkiválóbb minőségben. Szeretnénk széleskörű konzultációkat lefolytatni, egy sor külső szakértőt bevonni ezekbe az eszmecserékbe, de mindig fontosan el fogjuk mondani önöknek, hogy kik ezek a szakértők, és hogy vannak-e egymásnak ellentmondó érdekeik, érdekeltségeik. A végső döntést az LCDC által adott szakértői véleménye kapcsolatban mindig én fogom végül is, mint igazgató meghozni. Együttműködés és partnerség kulcsfontosságú az ECD számokra, számára, hiszen a tagállamokbeli szakértőkre és forrásokra hagyatkozunk. Szoros, hatékony hálózatra van szükségünk a tagállamokkal. Szeretnénk partneri kapcsolatokat kiépíteni az EU-val szomszédos országokban élő minden e, fontos szereplővel. Már most is kiváló az együttműködésünk a WHO-val, ezt fel kell, meg kell őrizni, és tovább kell erősíteni. Továbbra is együttműködünk más EU ügynökségünkkel, mint például az EFSA-val és az Európai e, Orvosi Ügynökséggel, vagy a Kopenhágai Környezetvédelmi Ügynökséggel. Ugyanakkor legfontosabb partnereink az EU tagállamok és az EU intézmények, a bizottság, a tanács és természetesen önök. Örömmel várom majd, hogy elmegyek a véleményüket arról, hogy mik legyenek az EU prioritásai a mi területünkön. Az ECDC munkája hoz, ugyanis hozzátartozik, hogy támogatja az EU prioritásait termékeny párbeszédre és szilárd partneri kapcsolatot törekszem önökkel. Most nézzük meg a szervezeti munkát. A harmadik és, egy utolsó prioritás, amiről beszélnék, az az, hogy az ECDC megbízható partner legyen. Szeretnénk felvenni, illetve szeretnénk megtartani a legkiválóbb minőségű munkatár, legkiválóbb munkatársakat, hiszen az ECDC csak így tud kiváló, valóban független tudományos szakvéleményeket adni. Továbbra is kell investálni a munkatársakba, jó munkakörülményeket kell biztosítani számukra. Ez azt jelenti, hogy jó munkakörülményeket és életkörülményeket kell nekik biztosítani Svédországban egy jó letelepedési megállapodás megkötve a vendéglátó országgal, ez számomra első naptól kezdve prioritás. Tudom, hogy nagyon nehéz időket élünk. Az egészségügyi költségvetésekre nagy nyomás nehezedik az egész EU-ban, az ECDC-nek ezért van e, szükség arra, hogy e, minden által elköltött euróra nagyon odafigyeljen, a pénzünkért megfelelő e, értéket, hasznot, kiválóságot akarunk, és elszámolhatók vagyunk önök felé mindezzel kapcsolatban. Összefoglalva, elnök úr, terveim szerint együtt dolgozunk az ECDC minden partnerével, beleértve természetesen az önök szakbizottságát is, hogy elérjük a közös célunkat, azaz meg tudjuk óvni és javítani tudjuk az EU polgárok egészségét. A Health for All, az egészséget mindenkinek álmát meg kell valósítanunk lépésenként együtt nem csak az EU-ban, hanem a szomszédos országokban is, hiszen ez a kettő összekapcsolódik. Ezért eh, pályáztam erre az állásra, és ezért vagyok itt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen dr. Sprengernek, hogy megtartotta ezt a bevezető előadást itt a meghallgatáson meghallgattuk az ön üzenetét, és a kollégák majd kérdéseket tesznek fel. Marina Janetakis a személy közöttünk. És az első hozzászólunk Péter Líze. Arra gondoltunk, hogy minden képviselő három percet kap. Köszönöm, elnök úr, és Sprenger úrnak is köszönöm a beszámolót. Még mielőtt rátérnék a kérdésemre, Szeretnék emlékeztetni John Bowis érdemeire. Korábbi kollégánk az CDC e atya volt, aki éveken keresztül nagyon lelkesen vett részt, vagy kísérte figyelemmel az ECDC felépítését. Következőt szeretném megkérdezni. Pontosan milyen elképzelései vannak önnek az ECDC munkájáról a környezetvédelem és az egészségügy területén? Mi az ezért felelős szakbizottság vagyunk, és eh, Jakab Zsuzsanna a meghallgatása során szeptemberben röviden beszélt arról, hogy az ECDC a klímaváltozás és az egészség kérdéseivel is akar foglalkozni. Konkrétan ön mit tervez ezzel kapcsolatban, milyen forgatókönyvekben gondolkozik a politikai munkánkhoz, milyen iránymutatást kíván adni? A British Medical Journal néhány hónappal ezelőtt végzett egy felmérést, és eh, a vezetője a British Medical Journalnek beteg eh, részeben tőlük kérdezték meg, hogy a betegségek elleni küzdelem eh, kapcsán mi volt a legnagyobb áttörés. És nem az antibiotikumokat vagy a géntechnikát említette meg, hanem a tiszta vizet. Ön is fontos feladatnak tekinti-e, hogy a fertőző betegségek ellen így is védekezzünk, hiszen a vízen keresztül is terjednek ezek a betegségek, és ilyen módon a tiszta víz nagyon lényeges. Köszönöm szépen Péter Lízének. Korrigálnom kell, amit az előbb mondtam. Itt eh, meghallgatáson vagyunk, és így egy e, ilyen pingpong eh, szerű játszma zajlik. Két percet kapnak a képviselők, és utána ön tud két percben azonnal válaszolni. Önél szó. Köszönöm szépen. Említette a klímaváltozást. Ha megengedi, talán egy kicsit erről szólnék. Engem ugyanis nagyon aggaszt ez a klímaváltozás, hiszen a mostani helyzetben arról vitáznak a környezetvédelmi szakértők, tehát hogy a szakértők ugyan vitatkoznak, de úgy tűnik, hogy ez a vita nem terjed ki az egészségügyi szakemberekre, vagy akár miniszterekre. Márpedig fontos lenne, hogy szerepeljen az ő napirendjükön is ez a probléma ugyanis nagyon sok a bizonytalanság a klímaváltozással kapcsolatban, de ami biztos az az, hogy a fertőző betegségeket bizony fogja érinteni a klímaváltozás. Ön utalt a vízre, a víz is minden bizonyal más vagy különböző módon, de hatása lesz a klímaváltozásnak a vízre is. Tehát egyenlőre még sok a bizonytalanság, de nagyon örülök annak, hogy az ECDC sok-sok információt gyűjt, és ezt az információt kombinálva különböző forrásokból érkező információkat, tehát környezetvédelmi forrásból és egészségügyi forrásokból is táplálkozik. És ezzel az E3 projekt megvalósulhat, ugyanis ebben próbálják ötvözni ezekből a különböző forrásokból érkező adatokat, és valóban nagyon fontos a víz, Tehát az ECDC rengeteg tanulmányt végeztet most annak érdekében, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mennyire vagyunk kitéve a klímaváltozásnak, mennyire érint bennünket, különböző forrásokból táplálkozó adatokat próbálunk összevetni, és a tagállamoknak egy kézi könyvet készítünk elő, hogy meg tudjanak majd birkózni a kényes pontokkal. Arra is szeretnék utalni, hogy a mostani pillanatban bizony már tudjuk, hogy Dél-Európa megérkeztek a szúnyogok, már pedig ezek a vízben szaporodnak, élnek, és aztán ott vannak a kullancs csípés által okozott betegségek is, amelyeket a kullancs terjeszt. Tehát itt nem csak környezetvédelmi szempontokat kell figyelembe venni, hanem bizony egészségvédelmi szempontokból is figyelni kell a klímaváltozás hatásait. Reméljük, hogy ez a jövőben fontos szerepet tölt be majd a nap, önök napi napirendjén is. Köszönjük szépen, Dagmar Rótbérend. Köszönöm, elnök úr. Spenger úr, az életrajzában olvastam, hogy ön beszél és ért németül, ezért nyugodtan beszélek én is németül, és néhány szubjektív kérdést szeretnék először feltenni, majd rátérek az ügynökségre. Ön örült annak, hogyha a Management Board önt választotta. Itt most nem akarok az eljárásról beszélni, de tudja, hogy a Management Board bírálta az eljárás, azt mondta, hogy ez nem volt transzparens, nem volt megfelelő. Az ön véleménye szerint rendelkezik ön a Management Board támogatásával, és mi lesz ott az ön szerepe? Az előbb azt mondta, hogy azért van itt, hogy a mi tanácsunkat meghallgassa hogyha beszélgettem bárkivel is önről, akik ismerték az önvezetői teljesítményét a Management Boardban, nem ez volt az első dolog, ami az eszükbe jutott önnel kapcsolatban, hogy ön szereti meghallgatni mások tanácsát. Az ön véleménye szerint ön elég integratív személyiség, odafigyel mások véleményére, bevon másokat és képes mások motiválására? Vagy talán időnként az ön vezetési stílusa netán autokrata, vagy elég különleges? Szeretnék azzal kapcsolatban hallani valamit öntől, hogy mi is a helyzet ezzel a competing interest-tel, egymásnak ellentmondó érdekek. Én egy eh, nagy intézet eh, vezetője volt, és eh, az ön véleménye szerint jó stílus az, hogyha a management board, az igazgatóság vezetője az vezetőségben egy részt vesz egy olyan döntésben, aminek végén az ő korábbi intézete pénzt kap. Tudom, hogy így a nemzeti intézetek kapnak pénzeket, de tiszta dolog az, hogyha a management board dönt elő, és hogyha a management board vezetője megengedi azt, hogy a saját intézete 7,5 eh, millió eurót kapjon évekig, éveken keresztül. Én ezt nem tartom rendbelevőnek. szeretném tudni, hogy ön annak tartja-e, és hogy itt vannak-e eh, egymással konfliktusban álló érdekek, érdekütközések, és a jövőben hasonló helyzet fordul elő, a menedzsmentbordban hogyan járna el ön. Szeretnék még beszélni önnel arról is, hogy miben látja az ICDC eh, szerepét. Ön egy, ön egy nagy eh, intézménynél, intézetnél dolgozott, erről örömmel büszkén számolt be, de eh, tudja ön, hogy az ECDC egy európai ügynökség, és ön az, ez az európai költségvetésbe ágyazódott százalékosan. A Management Board tagjai részt veszek a döntésekben, de a bizottság munka és jogalkotási programját kell követniük, és elszámolását tartoznak az Európai Parlamentnek. És végezetül, mit gondol ön arról? Az ECDC milyen hozzáadott értéket jelentett az Európai Unió tagállamainak egészségügyi életében, vagy a jogalkotási munkában, a, itt a parlamentben is. Nagyon hosszú kérdés listán van, de itt most talán félbeszakítom magamat most az első harmadot hallottuk Dagmar Rod Bérentől talán, még jön a kétharmad, és kérjük a választ. Köszönöm szépen a kérdéseket. Nagyon nehéz a saját stílusomról ítéletet alkotnom, de mondjuk azt, hogy az intézetemben nagyon jó hangulat uralkodik, és meghallgatom a kiváló vezetőimet, meghallgatom tehát a vezetőimet, azt hiszem, hogy ők kiváló személyiségek, és nagyon örülök annak, hogyha a management boardban elhangzó különböző véleményeket is meg lehet hallgatni. És az ECDC ben különböző elvárások vannak, hát persze ezt nem könnyű mindig összeegyeztetni, hiszen eh, nagy tagállamoknak nem mindig van szüksége segítségre, de bizony a kisebb országok nagyon is örülnek az ECDC létének és segítségének. Tehát itt azért nagy kihívások voltak, hogy a különböző elvárásoknak meg tudjunk felelni. Most, ami pedig az érdekütközéseket eh, illeti, hát eh, azt kell, hogy mondjam, hogy én az Európai Közegészségügyi Intézetre építek. Nagyon sokan azt a kritikát fogalmazták meg, hogy miért nem önálló az ECDC, de én azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem jó, hogy nincsenek önálló laboratóriumaink, ugyanis más országokban tudjuk így létrehozni ezeket a laboratóriumokat, és ez így nagyon jó, de kérem, hogy Stockholmban nem, ne hozzuk ezt még egyszer létre, nem kell megkettőzni az erőfeszítéseket. Voltak kérdések a projektekkel kapcsolatban, én ezekkel nem foglalkoztam, nem kellett döntéseket hozzam az ECDC által finanszírozott projektek tekintetében, amelyek például az én intézményemet, vagy más intézményeket, intézeteket támogattak, Ez ugyanis a vezérigazgató hatáskörébe tartozik, és nem az elnök hatáskörébe, de Hollandiával kapcsolatban hadd mondjam el, hogy bizony a közegészségügyi intézeteknek tagállami szinten, ez nagyon drága lehet, szinte többet vitt el ez a projekt, mint amennyit hozott a konyhára. Itt ugye az európai adó fizetők pénzéről van szó, de fontos az, hogy a fertőző betegségek ellen felvegyük a harcot európai szinten. Volt egy külső ellenőrzés, amely megállapította, hogy az ECDC fontos adatokat szolgáltat a cselekvéshez, a tettekhez. Persze az aztán, hogy ezzel mit kezdenek ezekkel az adatokkal, az már a tanács, a bizottság és a tagállamok hatáskörébe tartozik, de az biztos, hogy az ECDC gyakorlati szinten is és adatokkal is segíti ezt a megelőző munkát. Nagyon is büszke voltam arra, hogy két évvel ezelőtt az ECDC képes volt arra, hogy az első epidemiológiai jelentést meghozza, és ez egy európai szintű térképet adott a betegségek terjedéséről. Itt lehetett látni, melyek a gyenge pontok, melyek pedig az erős pontok. És ebből bizony a politiká is levonta a következtetéseket. Tíz évvel ezelőtt különböző hálózatok léteztek, például a HIV és más betegségek tekintetében, de most az ECDC-nek köszönhetően az ECDC kevesebb pénzt költ erre a területre, mint amikor még az ECDC nem létezett esernyő szervezetként. Tehát az ECDC azért mégiscsak meggyőző adatokat szolgáltat, és ezt mondta ki a külső értékelésünk is. Elnök, köszönöm szépen! Marina Paranova következik. Köszönöm szépen! Antónia vagyok egyébként, a Marina ott ül. Először is köszönöm szépen, tisztelt igazgató úr, hogy idejött, köszönöm a válaszokat is, és a prezentációt is. Három kérdésem lenne egy röviden. Az első a függetlensége ezeknek a szakvéleményeknek. Különböző betegségek esetében a bizottság kiadja alvállalkozóknak, NGO-knak a tanulmányok elkészítését, de ezek néha lehetnek egyetemek is, és így tovább. Nagyon fontos az, hogy független és megbízható forrásból származzanak ezek a tanulmányok. A második kérdés szintén erre vonatkozik. Néhány héttel ezelőtt a szakbizottságunk elfogadta Péterle úr jelentését, amely a rák ellenes action nevet viseli. Ugye létezik egy európai betegség megelőző közt a nem fertőző betegségek tekintetében az lenne a véleményem, illetve az lenne a kérdésem, hogy az utolsó tíz évben beszéltünk arra, hogy vannak ugye fertőző, illetve nem fertőző betegség, és hogy ilyen szempontból fontos tisztán látni a helyzetet. Meg fogjuk vizsgálni a bizottságnak az ilyen irányú tanulmányát, kommunikációját. Ugye beszéltünk már a cukorbetegségről, a túlsúlyosságról, de nincsen egyfajta konzisztens, koherens hozzáállás, és aztán az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy a bizottság belső ellenőrző tevékenysége alapján az ECDC mm, hogyan teljesített. Köszönöm szépen! visszaadom a szót megint. Nagyon szépen köszönöm. Átláthatóság, hitelesség, önállóság, függetlenség, ezek nagyon fontosak számunkra. Nagyon fontos az, hogy nagyon is átlátható legyen a működésünk. Egy adhok bizottságot is létrehozunk bizonyos tevékenységek lefolytatásához. Nagyon fontos, hogy legyen egyfajta etikai kódex, magatartási kódex az adhok bizottságra vonatkozólag, és szerintem semmiféle érdek összeütközés nincsen, amennyiben ez így lenne, akkor már réges-rég megszüntették volna azt. Ami a szakértőket illeti, az EU, a civil szervezetek, a WHO és más szervezetek is részt vesznek ebben a munkában, tehát szerintem nagyon is kiegyensúlyozott a megközelítés, de végül is ugye a vezetőnek kell döntést hoznia minden egyes esetben. Ami pedig az átláthatóságot illeti, szeretném a jegyzőkönyveket, illetve az átláthatóság biztosítása érdekében az összes rendelkezésre álló dokumentumot a weboldalunkon megjelentetni. És ami a nem fertőző betegséget illeti, például a rák, a túlsúlyosság, gyakran a korosodó társadalomhoz, illetve az inaktív élethez kapcsolható. Két évvel ezelőtt a Management Boardban beszéltünk erről, és mindannyian azt mondtuk, hogy most a fertőző betegségekre kellene fókuszálnunk, és nagyon örülök annak, hogy akkor így döntöttünk, mert bizony a az előadásom elején említettem azt is, hogy talán egy kis időre van szükség ahhoz, hogy először a fertőző betegségekre tudjunk központosítani, és aztán a jövőben ez az önök véleményétől is függ, illetve természetesen a bizottságétól, hogy vajon ki kívánják-e terjeszteni a mandátumunkat, de akkor is hitelesen kell ezt megtegyük, ami azt jelenti, hogy megfelelő forrásokra van szükségünk ahhoz, hogy jó tanácsokkal tudjuk ellátni az illetékes szolgálatokat. Ehhez pedig szakértők kellenek és szakértői vélemények, de természetesen állok elébe a vitának. Ami a dokumentumokat illeti, semmi gond nincsen, ezeket bármikor át tudjuk adni. Antonio és aztán Marina kapcsolattartó. kapcsolattartó. Köszönöm, hogy most a nevet is jól mondta elnök úr. Köszöntjük itt a szakbizottságban, Spenger úr. Először is következőt szeretném kérdezni. Ahogyan ön is tudja, világszerte egyre több nő fertőződik meg AIDS hívvel. 2,1 millió fertőzöttek száma is 80%-uk nő. 93 és 2000 Három között kétszeres volt az Egyesült Királyságban, a, a duplájára emelkedett a fertőzöttek száma. A ÉC világnapján volt egy szeminárium, amely a férfiak körében foglalkozott az ÉC kérdésével. Van-e terve jövőbeni szemináriumokról, vagy konferenciákról, workshopokról, amelyeken arról is beszélnének, hogy mennyi a fertőzött nő, és hogyan lehetne jobban tudatosítani az emberekben ezt a problémát? Egy nagyon rövid kérdés, és most is két percem van a válaszra? Köszönöm. Seregudákis asszony, mindenek előtt köszönöm azt, hogy elnökölt ezen a szemináriumon tavaly ami a étszel foglalkozott. És nagyon aggódom, még talán ennél is jobban, ugyanis a fertőzötteknek csak 30%-a van tisztában azzal, hogy megfertőződött. Van tehát egy többség, akik még azt sem tudják, hogy elkapták a fertőzést. Az új megbetegedettek száma nő, ez igaz, de azt nem tudom, hogy Európában a nők körében is növekedés lenne tapasztalható. Tudom, hogy az MSM kapcsán 40%-os a növekedés, az intravenális drakúzisnál 6% a növekedés, és el tudom képzelni, hogyha ez utóbbiről beszélünk, akkor ott a nőket is ugyanúgy sújtja ez a betegség, mint a férfiakat, és talán ennek köszönhető a növekedés. Konzultálni fogok majd szakértőinkkel. Örök, örülök annak, hogy létezik a Dublini nyilatkozat, deklaráció, az ECDC is részt vesz ebben, és dolgozunk a nyilatkozat tartalmának megvalósításán. Az ECDC tervezi azt, hogy magatartás kutatás kapcsán indítunk egy megvalósíthatósági tanulmányt, vizsgáljuk azt, hogy milyen magatartásformák miatt terjed az ÉC és szeretnénk mindenki számára, hogy minél többek számára lehetővé tenni, hogy megvizsgáltassák magukat, és kapjanak kezelésben részesüljenek, ha écesek. Grosz tett asszony. Merci beaucoup, Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, tisztelt igazgató úr, ön elmondta, hogy az influenzára szakosodott ön, és a H1N1 influenzáról a közelmúltban sokat hallottunk, most már semmit. A veszély vajon még mindig létezik-e jövő télre is milyen intézkedéseket kellene foganatosítani, amelyeket vagy nem hoztak meg eddig, vagy rosszul hozták meg azokat, tehát hogy megelőző jelleggel is felvegyük a küzdelmet az influenza ellen. Voltak olyan aggályok is, amelyek igazából a védőoltás körül alakultak ki, ez igen sajnálatos szerintem, hiszen az egyik legjobb módja a megelőzésnek pontosan a védőoltás. Hogyan látja ön a jövőben, hogyan fog alakulni a H1N1 influenza elleni küzdelem, és hogyan lehet az európai polgárokat jobban ösztönözni arra, hogy a prevenciónak ezen módját is, a védőoltást is alkalmazzák, és mi a jövője az influenzának? Most a választ halljuk. Oh, it's not so easy. Nem olyan könnyű válaszolni erre a kérdésre. Először is az influenza járvány soha nem látott járvány volt. És ebből a helyzetből a következőket tudtuk levonni. Fel kell készülnünk a váratlan sürgősségi helyzetekre így az influenzára. A, tanul, a tagállamok, a bizottság, az ECDC igen aktívak voltak abban, hogy előkészítsék a pandémiás terveket, és ez szerintem egy nagyon nagy siker volt. De a kockázattal kapcsolatos kommunikáció rendkívül nehéz. Hogyan is lehet a közvélemény felé közvetíteni az influenzával kapcsolatos kérdéseket, például Hollandiában is. Az emberek nagyon aggódtak, szinte pánik alakult ki. Éppen ezért arra kellene figyelnünk, hogy hogyan tudjuk kiegyensúlyozottan közvetíteni a tudnivalókat. Ez egy fontos következtetés, amelyet le kell vonnunk. A tanácsadási folyamatunkat is átláthatóbbá kell tenni, illetve a döntéshozatalt is meg kell győzni az embereket, a szülőket, hogyha gyermekek oltásáról van szó, arról kell meggyőzni, hogy ezek a, az oltások igenis és hatékonyak. Történtek tanulmányok, 70%-os volt a hatékonyság, ez azt jelenti, hogy bizony ez a mostani öm, oltás védőoltás 70%-ában az eseteknek képes volt megvédeni az adott személyt az influenzától. Tehát nagyon is hatékony volt ez a védőoltás, de azért az emberek nagy része ezt nem láthatta. Ami pedig a védőoltás biztonságát illeti, ez egy nagyon fontos kérdés. Rengeteg tanulmányt végeztettünk, és mostanra kiderült, hogy teljesen biztonságos. A védőoltás, ezt biztonsággal kimondhatom, ugyanis Hollandiába rendkívül odafigyeltünk arra, hogy biztonságos legyen a védőoltás. Semmiféle káros mellékhatása nem volt. Gyakorlatilag ilyen esetekről alig kaptunk hírt. Visszatérek még egyszer a dolog elejére. Nem tudott senge meggyőzni Sprenger úr, hiszen nem is számított erre. Nem tudott meggyőzni azzal kapcsolatban sem, hogy nemzeti intézeteknek nyújtott támogatás inkább teher, mint amennyire ez pozitív. Hát, hogyha ez így van, akkor közvetlenül inkább az EU költségvetéséből folyosítsák ezeket meg biztosítani tud eh, arról engem, hogy ugyanúgy, mint eh, más eh, ügynökségek, a pénzügyi érdekeket közé teszik, érdekeltségeket közé teszik a honlapon és a igazgató tanács tagjai, ha részt vesznek projektekben, vagy az ECD keretein olyan projektekről döntenek, amelyek a korábbi intézményeiknek támogatásokat juttatnak, hogy akkor ezt feltüntetik meg a honlapon. Az ön intézete, miközben ön az ECDC Management Bortjának tagja volt, évente kb. fél millió eurót kapott az ön holland intézete. Ez nem törvénytelen persze. Ön azt mondta, hogy nincs szükség laboratóri, ilyen központi laboratóriumra. A decentralizált rendszer tartja jobbnak. De szeretném tudni, hogy miért, hiszen ez transzferencia lenne szükséges, ami ahogyan ön dolgozott sokan, az nem volt átlátható. Még egy kérdésem van, ahhoz kapcsolódóan, eh, hogy eh, ön azt mondta, hogy az, eh, hogy az ön által elért eredmények lenyűgözők, de hát el kell mondjam, hogy engem rám nem érte voltak ilyen hatással az eredmények. Nem tudtak meggyőzni engem arról, hogy miben áll ennek az intézménynek a hozzáadott értéke. Az adatok lehet, hogy néhány ország számára fontosak, mint ahogy a WHO adatai is, de nem tudom, talán van egy cselekvési terv a sertés influenzával kapcsolatban, nem, én még nem tudom, hogy mi az a pont, ahol, amely a mi politikánkat igazából segíti. Jakab asszonynak sem sikerült, őt egyébként nagyon tisztelem, nem sikerült engem meggyőzni arról, hogy mennyire értékes a hozzájárulása az EU munkájához az ECDC-nek. Lehet, hogy a azok a kérdések, amelyekkel a parlament most foglalkozik, vagy a következő jogalkotási program témáit hogyan akarják önök segíteni. Az ECDC hozzáadott értéke az európai emberek számára ez a kérdés, van-e ilyen? Ami az érdekkonfliktusokat illeti, mindenki közé tesz az ECDC honlapján egy ezzel kapcsolatos nyilatkozatot, a volt minden tagja, így én is, és közzétettünk egy adatlapot, minden eh, olyan összeg szerepel ezen, amit eh, az ECDC-től vagy bármi más intézménytől eh, kapunk. Tehát az nem igaz, hogy ne lenne transzparencia, tehát hogy átláthatatlanság fedni el azokat a pénzeket, forrásokat, amiket az ECDC kap. Hogy van-e hozzáadott értékünk? Az influenzáról szólva is rávilágítottunk arra, Én ezt most megpróbálom tagállami szemszögből vizsgálni. Nagyon fontos volt számunkra, hogy minden nap aktualizált információkat kapjunk a járványról. És az ECDC adta meg ezeket az információkat, és készítette el a kockázat értékelést. Ez rendkívül fontos volt számunkra a tagállami szinten. És tagállami szinten az egészségügy minisztere felelős természetesen a humán papilloma vírussal kapcsolatban az ECDC tudományos szakvéleményeket készített, és véleményem szerint ezeket a tudományos szakvéleményeket fel kell, hogy használják a tagállamok. De E, emellett még valamire szükség van, ugyanis ezeket le kell fordítani a tagállamokban. Nemzeti szinten ugyanis e, kicsit e, hát eltérő lehet a helyzet. Számomra nyilvánvaló, hogy az ECDC-nek van hozzáadott értéke, sok hálózatot hozott létre, és ezek a hálózatok nagyon világos adatokkal, tényekkel szolgálnak. Hogyan tudnám én meggyőzni önt, kérdezek vissza, mi lesz szüksége önnek a jövőben, és hogyan tudnánk meggyőzni ezt a szakbizottságot. Önök nagyon sok pénzt fordítanak az ECDC-re, ez EU pénze, és mi szeretnék biztosítani ennek az ellenértékét, ugye, value for money. Kér, jó lenne, ha eljönnének Stockholmba, de szeretném itt is megvitatni önökkel, hogy hogyan tudnánk folytatni tovább ezt a párbeszédet, és hogyan tudnám meggyőzni önöket a jövőben. Hát ez kemény munka lesz, ezt ígérhetem önnek, de biztos megéri. Anna Rosbach már elég régóta jelentkezik. Köszönöm szépen, elnök úr! Olyan kezdeményezésekről szeretnék hallani, amik három területen jelentkeznek. A tuberkulózis baktériumra rezisztens antibiotikumok kérdése. Számosan migráns munkavállalóknál terjed ez Oroszországban is ez a betegség, ami a gyermekek beoltását, védőoltását illeti. Számosan döntenek úgy, hogy a gyermekeiket nem oltatják be, és ez komoly problémát jelent. Például a ö, polió ö, elleni védőoltás esetében, de a mi elleni, Ruzsiol? Gyermekbénulás. A gyermekbénulás elleni vakcinánál is egyre nőnek a megbetegedés számok. Milyen realista programot tud elképzelni a központ a trópusi megbetegedések elleni küzdelem terén. Tudjuk, hogy az ilyen ö, ö, betegségek, trópusi betegségek, ö, sárgaláz és egyéb más lázas megbetegedések ö, száma egyre nő. Az ECDC mind olyan képes felvenni a küzdelmet ezen betegség ellen, a helyi orvosokat és pácienseket tudja segíteni? Ez a kérdésem. Is indeed, uh... Köszönöm szépen. Hát nagyon fontos valóban. Sok olyan esetünk van, amikor úgy tűnik, TBC esetek száma valóban növekszik, de a probléma az igazából az, hogy itt főként a szociálisan hátrányos helyzetű csoportokban nagyon magas ez az incidencia. Gyakran azonban maga a diagnózis is nehézkes. Az ECDC megpróbálja támogatni a kapacitásépítést annak érdekében, hogy minél hamarabb és minél rövidebb idő alatt korrekt diagnózist lehessen felállítani, és megfelelő tesztrendszereket tudjunk kidolgozni. Itt igazából a gyógyszerrezisztens emberek száma valóban csak egy töredéket jelent, az éppen ezért számunkra az első számú prioritás az az, hogy a laboratóriumoknak segítséget nyújtsunk, és az Európai Unión kívül is felkészítő tanfolyamokat szervezzünk a laboratóriumokban, ugyanis tudjuk, hogy vannak olyan országok, ahol nagyon magas ennek a betegségnek az előfordulása. Éppen ezért az ECDC megpróbál olyan modelleket előállítani, amelyek az utazó emberekre vonatkoznának, tehát őket lehetne ellenőrizni, főként a bevándorlókra gondolunk. Megpróbáljuk ezt a kérdést fontos pontként kezelni. A TBC olyan betegség, amelyre nagyon oda kell figyelni. Azon tagállamokban főként, lehet, hogy nem az Európai Unióról beszélünk, de leginkább olyan tagállamokról, illetve olyan államokról, ahol az egészségügyi rendszer ö, nagyon gyenge teljesítményű. Ezekben az országokban rengeteg a TBC-s beteg, úgyhogy itt kell megfékezni a betegség terjedését is. Gyermekvédőoltás kérdése nagyon fontos az, hogy a szülőket meg tudjuk győzni arról, hogy rendkívül fontos a gyermekek beoltatása. Most éppen kanyaró járvány van Európában, ez egy nagy probléma, mert bizony halálhoz is vezethet, és ö, ö, agy tüdőgyulladáshoz és agyhártyagyulladáshoz vezethet szövődményként. Tehát oda kell figyelnünk a kanyaróra, ugyanis Európa keleti részén minél hamarabb be kell oltatni az embereket, főként a szociális helyzetükre nézve gyengébb csoportokban. Tehát ez egy fontos projekt. Fontos tehát az információk gyűjtése is a nemzeti politikákkal kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban csak annyit tudná, tudnék javasolni, hogy önök is látogassanak el ide-oda, nézzék meg a terepen, hogy hogyan működik a gyermekek védőoltás rendszere a különböző oltásokban, tagállamokban. Tehát fontos lenne ez az információgyűjtő aspektus, főként a gyermekvédő oltások mellékhatásainak tekintetében. Nagyon-nagyon biztonságosak egyébként a védőoltások, tehát fontos a szülőket ellátni kiegyensúlyozott, megfelelő információkkal, hogy döntési helyzetbe kerülhessenek. Köszönöm szépen! Köszönöm, igazgató úr. Az én kérdéseim Rozderet asszony és Grosztett asszony kérdéseihez csatlakoznak, ami a H1N1-es járvány elleni védőoltást illeti igen nehéz időszakot éltünk meg, és a válság menedzsmenttel egy időben az Európai Uniós állampolgárok igazából egyre inkább gyanakvóan viszonyultak a közegészségügyi szervekhez, a szakértők véleményéhez is. Egyre többen vagyunk olyanok, akik szeretnénk, ha egy vizsgálóbizottságot állítanánk fel ezzel kapcsolatban. A kérdésem, igazgató úr, egyszerű fontos módosító intézkedéseket terveze a központ, nem csak a nyilatkozattal kapcsolatban, mely szerint érdek ellentétek létezhetnek, de mi a helyzet akkor, hogyha egy személy ilyen érdekütközés mellett is jelen van még egy-egy ilyen folyamatban, mert bizonyos számban mi úgy látjuk, hogy a prioritás az, hogy átláthatóan működjenek a dolgok, hogy az állampolgárok, az európai polgárok is bizalommal legyenek az európai központok felé, így a rárványvédelmi központ felé is. A választ halljuk most. Yes, I have to admit. El kell ismernem, igen. Ez nagyon nehéz. Ugyanis a szakértők sok hálózatban részt vesznek a munkában. És szükség van a gyógyszeriparra is. Ha nincs gyógyszeripar, nincs oltóanyag. De ugyanakkor arra is szükség van, hogy legyen egy világos döntéshozatali eljárás. És kristály tisztának kell lenni annak is, hogy milyen eltérő érdekeik vannak az embereknek, hogy kiket fizet a gyógyszeripar. És teljesen egyértelmű, hogy először ezt kell világossá tenni. És utána a bizottság elnöke dönti el, hogy ez egy elfogadható érdekkonfliktus-e, vagy sem. Én nagyon habozó álláspontra helyezkedem, nagyon nagy elővigyázatosságra van szükség, ez lett volna az első prioritásom, hogy ezt világossá tegyük. És azt hiszem, nem lehet eh, eltitkolni a különböző bizottságok összetételét azt is meg kell néznünk, hogy milyen tanulságokat tudtunk levonni a sok értékelésből, felmérésből, amelyek készülnek Franciaországban, Belgiumban és több más tagállamban, esetleg az Európai Parlamentben is készül ilyen. Köszönöm, Rihárd Széber. Köszönöm, elnök úr. Az önhöz intézett kérdések középpontjában a bizalom áll. Bizalom, az egészségpolitikába vetett bizalom rendkívül fontos, hogyha egy ilyen ügynökség hiteles akar lenni. Itt különbséget kell tennünk, hogy a, az emberekkel, polgárokkal szemben hiteles az ügynökség, vagy pedig a nemzeti hatóságokkal szemben. Ön hogyan képzeli ezt a bizalmat? Ruth Bérend és más képviselők kicsit úgy látszik megrendültek a bizalmuk, megrendült a bizalmuk, és hogyan tudja ön elképzelni, milyen fellépésekkel próbálja majd ezt helyreállítani, vagy megerősíteni ezt a bizalmat? Másik dolog, H1N1 vírus és az ezzel kapcsolatos tagállami intézkedések. Egy európai koordináció hasznos lett volna. A tagállamok ugyanis nagyon eltérően reagáltak um, a helyzetben. Németországban 40 millió oltóanyagdózist uh, vásároltak például, tehát uh, a költségek uh, töredékével ugyanolyan hatást lehetett volna elérni, ha lett volna koordináció. Az ön um, ügynöksége mit tud ehhez hozzátenni. Most nem mit a meglévő hatáskörökről akarok hallani, hanem hogy konkrétan a jelenlegi kompetenciák alapján hogyan lehetne a költségeket minimálisra csökkenteni, és úgy, hogy eközben nagyon magas védelmi szintet tudjunk biztosítani a polgárok számára. Liza kollega is felvetette már a víz kérdését ezen a területen, hiszen a vízen keresztül nagyon sok fertőző betegség terjed vízzel, hogy a vízzel kapcsolatos adatbázisok, illetve a rendelkezésre álló ismeretek elegendőek-e ahhoz, hogy jövőbeni változások, legyen ez akár az éghajlat változás összefüggésében, vagy az infrastruktúrával kapcsolatos, ezt megfelelő választ tudjunk adni. Igen, a, vasz, a vízpápa Richard Zéber itt a körünkben. Arról beszélt, hogy hogyan lehetne helyreállítani a különböző szervezetek hitelességét. Őszintén szólva, nem akarom itt megvédeni az ECDC-t, mert ez ezt nagyon nehéz lenne megtennem. De hogyha meg akarjuk vizsgálni a dolgokat a jelenlegi szempontokból, és újra elolvasom az igazgató szeptemberbeli török előtt megtartott beszédét, akkor azt hiszem, hogy nagyon kiegyensúlyozottan értékelte a helyzetet. Nem vázolt fel drámai forgatókönyveket. Jakab Zsuzsanna nagyon világosan fogalmazott, értékelte a helyzetet. Azt hiszem, hogy legalábbis amennyire én meg tudom ítélni, az ECDC önöknek, a tanácsnak, a bizottságnak, a tagállamoknak eh, megfelelő hiteles, tudományos eh, szakvéleményeket készített. Kétségem sincs e felől. A jövőre nézve pedig szeretnék ezekre az alapokra építeni. Az ECDC-nél tudom, nagyon jó szakértők dolgoznak. Szívesen meg is nevezném őket, de tudom, hogy nem lenne helyes. Kiváló szakértők, akikkel kapcsolatban biztos, hogy nincs semmilyen érdekütközés. Kicsit habozom, hogy mit mondjak. Természetesen tudom, hogy mit történt a tagállamokban, vagy néhány tagállamban. És kicsit engem is meglepett az, hogy milyen eltérőek voltak a reakció. De a tagállamok felelősek a kockázat kezelésért. És természetesen van a tanács szerepe ebben. A magánvéleményemet tudom elmondani, ha óhajtják. Szerintem nagyon sok pénzt meg tudtunk volna takarítani akkor, hogyha a tagállamok hajlandók lettek volna a mm, nagyobb európai koordinációra. De ez nem az ECDC múlt, ez a tagállamokon, a tanácson múlt. Tudományos adatokat tudjuk alá támasztani, hogy érdemes oltani, különösen a nagy kockázatnak kitett csoportokat, az időseket, stb. Egy másik kérdés is elnökült a vízzel kapcsolatban. Egyetértek, több szakértői feltáró véleményre van szükség ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, melyek a vízen keresztül támadó betegségek. Mi nem vagyunk erre fel, felfegyverkezve. Az ECDC-nél több kezdeményezés volt, hogy képzések legyenek a laboratóriumokban, hogy megfelelő diagnózisokat tudják felállítani a friss vízzel, vagy az ivóvízzel kapcsolatban is. Számíthatunk arra ugyanis, hogy a vízen, élelmiszeren vagy más környezeti erőforráson keresztül is támadhatnak betegségek. Ez a napi rendünkön szerepel. Köszönöm. Még két kérdés. Teodoris Filakakis. Köszönöm szépen. Két specifikus kérdésem lenne. Az egyikre már utaltak. Itt az antibiotikum rezisztenciát szeretném megemlíteni. Ön azt mondja, hogy ezt kockázatként látja. Hogyan monitorozzák a helyzetet? hogyan tudják ellenőrizni azt, hogy valóban növekszik-e az antibiotikum rezisztencia. Főként olyan területeken, ahol evidensebb ez a hatás, mert ebből a szempontból azt hiszem, hogy azok a legrosszabb területek. És mit kívánnak tenni ezzel a jelenséggel? Ugyanis azt hiszem, hogy egy bizonyos ponton ez az európai populációra és általában az európai egészségügyi rendszerre nézve, hát eléggé akár halálos kimenetelű is lehet. És ezt most gazdasági szakemberként mondom. Hogyan lehet gazdaságilag optimálisan befektetni a megelőzés területén a fertőző betegségek esetében. Hogyha ezt nem tudják megtenni, akkor hogyan, mit kívánnak tenni a megelőzés javítása érdekében, ezt befektetésként látják-e az európai egészségügyi rendszer, illetve az európai gazdaság egésze szempontjából. Köszönöm szépen. Az antibiotikum rezisztencia valóban nagy kockázat, és különböző területeken kell ezt vizsgálnunk. Először is a kórházakban. az antibiotikum rezisztenciára nézve monitorozzuk a helyzetet a kórházakban. De talán ennél még fontosabb a mezőgazdaság, és azon belül az állategészségügy. Ugyanis ezen a területen kellene monitoroznunk az antibiotikum rezisztenciát, illetve annak növekedését, a One World One health fontos hozzáállás, ugyanis össze kell, hogy érjen valahol az állategészségügy, illetve az emberegészségügy kérdése. A harmadik pillér az antibiotikumok felhasználása. Ugyanis tudjuk, hogy kapcsolat áll fenn az antibiotikumok hatá- használata és a rezisztencia növekedése között. Minél többet használják, annál nagyobb a rezisztencia is. És ezzel kapcsolatban nagyon fontos, az információ áramlás. Az ECDZ DC pontosan ilyen típusú iránymutatást ad. Én mikrobiológus vagyok, úgyhogy nagyon is tudom, hogy nagyon nehéz összehasonlítható adatokat produkálni. Ilyen szempontból a laboratórium kísérleteket is támogatjuk, és nagyon örülök annak, hogy ezzel foglalkozik az ECDC, és annak pedig különösen örülök, hogy ez a téma rendkívül fontos a napi rendünkön, a prioritásaink között. Azt hiszem, hogy önök is tudják, hogy milyen problémáról beszélek. Ami a befektetéseket és a gazdasági vetületeit illeti ennek a kérdésnek, nos hát egy hónappal ezelőtt korábbi öm, munkahelyemen azért kardoskodtam, hogy fektessünk be többet a közegészségügyben, nem csak a fertőző betegségek területén, hanem például a túlsúlyosság, a fizikai inaktivitás és így tovább területén is. Ez nagyon fontos, és jó lenne, hogyha ebbe be tudnánk fektetni. Ez megéri ugyanis. A tuberkulózis, illetve a gyermekek oltat, beoltása, védőoltással való ellátása rendkívül fontos hatással lehet a jövőre. Nagyon sok problémától megkímélhetjük a jövő generációkat, ezért fontos az, hogy megfelelő információkat adjunk, legyenek contingency plenek, és befektessünk a közegészségügybe. És végül utoljára az Schnellert. Köszönöm szépen. Sprenger úr, nekem is lenne néhány kérdésem, de az utolsó mondatára szeretnék még kicsit visszatérni az antibiotikum rezisztencia kérdésére. Én azt mondta, hogy jobban oda kellene figyelni a mezőgazdaságra. Itt az Európai Parlamentben két éven keresztül szabályoztuk az antibiotikum használatot állatoknál. Kicsit más az állatok esetében, mint embernél az antibiotikum eh, most eh, kezelés. Ne feledkezzem meg arról, hogy eh, különösen a kórházakban is nagyon nagy a veszély, és ez a rezisztenciához hozzátartozik. Most a két kérdésemre térnék rá. Az előbben is beszélt az éghajlatváltozásról, tudjuk, hogy e, az emberek egyre többet utaznak, és a mi régiónkban e, felé bukkanó e, betegségek 75%-a zónózis. Például az Afrikában nagy károkat okozó szifterláz, ami átterjed az emberekre is ilyen az ön intézménye feladatának tekinti-e, hogy szorosan együttműködjön az állat egészségügyel, és így sokkal gyorsabban lehet már beavatkozni, hogyha Afrikából vagy Európa déli részén kialakulnak ilyen betegségek. Azt hiszem, hogy persze nem egyszerű ez a kérdés. Beszélt a túlsúlyosság problémájáról is. A parlamentben az elmúlt években, és még mindig foglalkozunk ezzel, megpróbáltuk szabályozni azt, hogy hogyan tudnak visszaszorítani a túlsúlyoság, az elhízás problémáját. Elég pessimista vagyok, hogy ez sikerülhet-e, de talán ön is mondhatta nekünk erről valamit, vagy magyarázza el, hogy mik az elképzelései, el, mik az elképzelései, hogyan tudnak befolyásolni az emberek életmódját, különösen a fiatalokét, hogy valamilyen világos irányvonalat lássunk. Hogyan néz ki az Európai Bizottság egészségügyi stratégiája ezzel kapcsolatban az oltásokat támogatják, ön ezt kívánja támogatni? Örülök annak, hogy említette az humángyógyászat és az állatgyógyászat szoros kapcsolatát, együttműködünk az EFSA-val is, szeretnénk minél szorosabbá tenni az EFSA és az ECDC együttműködését. És a jövőben több alkalommal fogunk közös tudományos véleményeket elkészíteni. Ezt nagyon rendkívül fontosnak tartom. Örömmel hallanék többet arról, amit említett, tehát hogy az állatgyógyászati ágazattal már önök foglalkoztak, örömmel hallanék önöktől többet erről. Nos, a Elízás elleni küzdelem nem tartozik az ECDC feladat köréhez, de azért röviden mondanék erről is valamit. Borzasztóan nehéz eh, az egészségügyi oktatás, vagy az egészséggel kapcsolatos kommunikáció. Ez először az ECDC feladatkörébe tartozott, hiszen ide tartozik például a gyermekkori védőoltások, vagy a humán papillomavírus, ez persze nem a gyerekeket, hanem a fiatal lányokat érinti. Nem tudunk eleget az egészségügyi oktatásról. Nem tudjuk, hogy mi hatékony, hogy mi működik igazán az iskolákban. Remélem, de ez nem tartozik az LCDC hatáskörébe, remélem, hogy meg tudjuk győzni a bizottságot arról, hogy több pénzt fordítson az egészségügyi oktatásra. Biztos, hogy ezt megteszik, hiszen léteznek már ilyen programok. A legeslegutolsó kérdést pedig harmadszor Dagmar tehet fel még egy kérdést. Hm, szerencsés vagyok ma. Köszönöm. A multirezisztens baktériumokkal kapcsolatban, és ezt talán válasz a kollega kérdésére is, a gazdasági szükségesség, új antibiotikumok kifejlesztéséhez szükség van ösztönzőkre, mindenképpen ösztönzőket kell nyújtani, ez, ez, ez az EMEA illetékessége. Az EFSA-val való együttműködést egy említettem, és talán tanulhatnának az EFSA-tól is valamit az érdekkonfliktusok kapcsán, hogyha az édesítőanyagokkal foglalkozó valaki vezethet egyszerre egy, egy ugyancsak az édesítőkefszerekkel foglalkozó munkacsoportot, és tehát, hogy valaki egyszerre elnök és egyszerre tagja egy ilyen munkacsoportnak, hát ez nem megy. A tagállamok szerepe. Többször említette a tagállamokat. Örülnék annak, hogyha megerősítené azt, hogy az együttműködő partnerei az Európai Bizottság és az Európai Parlament, és nem a tagállamok. Ön az EU intézményeinek, és nem a tanácsnak, hanem elsősorban a bizottságnak a partnere, például a sertés influenza kapcsán ön a bizottságnak adott, vagy adtak szaktanácsot, és senki másnak. Egy nemzeti, akármilyen befolyásos intézmény, hogyha ilyen ajánlásokat elfogad, akkor már nem olyan független, mint amilyenek szeretnénk. Talán megerősítheti ön azt, hogy igenis garantálni tudja a függetlenséget. Thank you very much. During um, my presentation uh, during the election, I mentioned. Köszönöm szépen. Nos, hát én már említettem azt, hogy véleményem szerint az együttműködés talán a legfontosabb, és az európai öm, gyógyszerügynökség, illetve az EFSA közötti együttműködés azért is rendkívül fontos, nem csak a, te, a tartalmi kérdések, hanem inkább a működési kérdések miatt. Az egyik ilyen például az érdekütközés kérdése, vagy pedig a minőségbiztosítás egy fontos téma, hiszen az összes ügynökség gyakorlatilag ugyanazokkal a problémákkal küzdik. Úgyhogy ebből a szempontból szeretném, hogyha mindezekkel a ügynökségekkel együttműködnénk, és nem találnánk fel újra a spanyol viaszt. A parlament előtt most vagyok előadáson, de talán önök is tudják, hogy nálunk Hollandiában a közigazgatásban dolgozók nem léphetnek kontaktusba a parlamenttel. Azonban nagyon örültem annak, hogy a parlamenti képviselők megkívánták látogatni az intézményünket, és számomra ez azért volt fontos, mert ez a látogatás az Európai Parlament részéről érkezett, örültem annak, hogy odalátogattak a parlamenti képviselők. Nagyon remélem, hogy folytatni tudjuk a jól kialakult párbeszédet, és megvitathatjuk azt, hogy mik az önök prioritásai, hogyan tudjuk mi az ECDC-től az önök érdekeit szolgálni, hiszen nálunk is van egy igazgató tanács, amelyet a tagállamok, valamint ennek a parlamentnek is két képviselője alkot, és aztán különböző programokból is vannak persze képviselő, felelősök. Tehát remélem, hogy folytatni tudjuk ezt a az együttműködést, és a jövőben sokszor ellátogatnak még hozzánk. Köszönöm szépen a parlamenti képviselőknek is a kérdéseket, önnek pedig a prezentációt, valamint a válaszokat. Itt van ugye ön, most először itt volt a parlamentben, látja, hogy milyen dinamikus itt a munka, Köszönöm szépen, hogy ellátogatott a szakbizottságunk ülésére. 5 órakor kezdődik a koordinátorok ülése, ahol majd megvitatjuk az elhangzottakat. Úgyhogy köszönjük szépen az ECDC igazgató tanácsától is, hogy eljöttek ide ma erre a meghallgatásra, és most ezzel le is zárom az ülést, és megkezdjük a, a koordinátorok ülését 5 órakor.